Oké, okay, Doa. Rendben van. Elkezdjük a munkát. Én szeretnék mindenkit üdvözölni itt az első szakbizottsági ülésünkön ebben az új évben. Mint mindig, nagyon izgalmas a napi rendünk, nagyon érdekes pontokkal fogunk foglalkozni ezen a két napon, illetve ezen a másfél napon. Az első megjegyzésem az elnök közleményei, volt egy koordinátorok ülése is. Elnézést, foglalnak helyet, ha lehet. A kettes pont, elfogadom napirendet, hiszen semmilyen módosítási javaslat nem volt, tehát ezt a napirendet így elfogadjuk. Folytatjuk a hármas ponttal, ez pedig az elnök közleményei. Részben azt szeretném közölni, hogy van egy kis személyi változás, illetve lesz az elkövetkezendő időben, hiszen két hónapon belül két adminisztrátorunkat is elveszítjük. Az egyik már a legközelebbi ülésünkön sem lesz. Itt szeretnék megköszönni neki az eddigi munkát, és nagyon szomorú, hogy abba hagyod itt nálunk a munkát. Nagyon nagyra becsüljük a profi munkádat. Nagyon kellemes volt együttműködni. Egy picit örülünk, hogy itt maradsz a házban velünk a parlamentben, és a Kulturális Bizottságnál folytatod a munkát, ami azt jelenti, hogy hihetetlenül jó lehetőségünk lesz, hogy a Kulturális Bizottsággal együttműködhessünk majd a gender ügyekben. Tehát akkor szeretném megköszönni azt, hogy itt voltál, és gratulálok az, és sok sikert kívánok az új munkádhoz. Van két személy még, akik ide jönnek, új adminisztrátorok, és most szeretne Tamborini asszonyt üdvözölni aki ott ül valahol, nem ül ott? Akkor Conde Pereira asszonynal kezdhetünk helyette. Ott van Tamborini asszony, aki új munkatársunk, tehát üdvözöljük itt a bizottságunkban is. Conde Pereira asszonyt ugyanolyan meleg szeretettel üdvözöljük, aki ott ül, és őt is üdvözöljük itt Szomorú, szóval, hogy elveszítjük a jó munkaerőket, de az nagyon jó érzés, hogy új jó munkaerőt kapunk. Tehát örülünk, hogy eljöttek ide, és üdvözöljük Önöket a szakbizottságunkban. A másik dolog, amiről még beszélni szerettem volna, az az, hogy a naptárunk egy kicsit megváltozik itt a szakbizottságban, és pedig azért, mert a parlament úgy döntött, hogy megváltoztatja az ülés rendjét, tehát októberben kettő plenáris lesz, és a egyik szakbizottsági hét ennek az áldozatával esett, tehát akkor új napjaink lesznek majd októberben, de ez a tavaszi munkát nem fogja zavarni. A négyes pont. Itt csak annyit szeretnék közölni, hogy a koordinátorok ajánlásról kellene most beszélnem, Ezt a december 17-i jegyzőkönyvhöz csatoltuk, és hogyha nincsen senkinek kifogása ellene, akkor ezt a jegyzőkönyvet is hozzáfűzhetjük az aktáinkhoz. Akkor most áttérjük az ötös pontra, ez pedig a gazdasági válság nemek közötti egyenlőségre és a nők jogaira gyakorolt hatása. Ez az a téma, amelyet képvisel a SAK bizottságon május 7-e, most nem május 8-a nemzetközi nőnap során. És itt meg is vitattuk már erről a jelentésről. Elizabeth Moren Chartier asszony az előadó, mindenki nyújthat módosítókat természetesen, és most nagy örömömre szolgál, hogy itt alelnökünknek átadhatom a szót Morin Sárti asszonynak. Merci, monsieur le président, merci, cher Köszönöm, elnök úr, köszönöm, kedves kollégák, hogy eljöttek, és hogy odafigyelnek erre a fontos és érdekes tartalmú jelentésre, amely arról szól, hogy eh, hogyan kezeljük ezt a válságot, amelyen keresztül megyünk, és amelynek a végét még nem is látjuk. Ez a jelentés fontos, mert eh, a válság nőkre gyakorolt hatásával foglalkozik, és nem csak eh, egy célfotót csinál a nők sorsáról, hanem nyomon követi a szegénység esedését, illetve a, az államok által bevezetett megszorításoknak a legkiszolgáltatottabbakra gyakorolt hatását, például a részmunkaidőben dolgozókra, illetve a leggyengébb szerződéssel rendelkezőkre, akik eh, különösen megsínylik ezt a válságot. Azt is tudják, hogy eh, most eh, megpróbáljuk visszahelyezni a munka világába azokat, akik kiestek onnan, köztük egy nagyszámú nőt is, és nyilvánvalóan ezeknek az embereknek a szakmai képzése egy komoly előrelépést jelenthet. A jelentés azt mutatja, hogy a nőknek különös nehézségeik vannak abban, hogy hozzáférjenek ezekhez a segítségekhez, nevezetesen a továbbképzéshez, mert azt látjuk, hogy a munkaügyi, illetve a leterheltségük miatt a nők kevésbé férnek ezekhez hozzá. A nők szintén nehézségekkel szembesülnek, amikor az első munkahelyet akarják megszerezni, vagy döntéshozó pozíciót akarnak megszerezni, illetve a, amikor vállalkozást akarnak indítani, ezen okokból kifolyólag a jelentésünk tartalmaz egy sor ajánlást, amelyek olyan területeket ölelnek fel, mint a szociális gazdaság, a zöld gazdaság, a közlekedés politika, és egy csomó más olyan pontot, amely összességében hozzájárulhat ahhoz, hogy felvegyük a harcot ezzel a válsággal, illetve válaszoljunk a válság nőkre gyakorolt hatásaira. Nyilván eh, minden szakpolitikát, eh, amit megfogalmazunk, eh, azzal is meg kell, hogy töltsünk, hogy, hogy megfeleltessük, illetve összehangolhatóvá tegyük egymással a családi életet, illetve a munka helyet. A magánélet és a szakmai élet összeegyeztetése tehát nagyon fontos, különösen fontos eh, akkor, amikor egy nőnek kisgyermeke van, vagy amikor eh, idős családtagokról gondoskodik, mert kulturálisan szinte determinált módon leggyakrabban a nők vállalják fel ezeket a szerepeket, és ez megint csak eltávolítja őket egy kicsit a munkavilágától. A, azok a politikák, amelyeket most látunk e, megszorítások politikája, például pont olyan megszorításokat tartalmaz, amelyek érintik a bölcsödei óvodai ellátást, illetve az idős gondozást. Tehát most itt már a gondolkodási folyamatunk elején meg kell, ki kell mondani, hogy nincsen eredményjelző táblánk, amely lehetővé tenné, hogy nincsenek statisztikák, amelyek lehetővé tennék, hogy nők és férfiak között lebontsuk statisztikailag a válság hatását. Ez önmagában is egy érdekes dolog, mert ez politikai munkánkban is korlátoz bennünket, ugyanakkor azt is mutatja, hogy hiányzik a politikai akarat arra, hogy ezeket a kérdéseket vizsgálják. Amit én javasolnék önöknek, különös tekintettel arra a véleményre is, amelyet Cimmerasszony elkészített a foglalkoztatás és Szociális Bizottságban, és amelynek a végkicsengése gyakorlatilag egybevág a miénkkel. Tényleg érdekes látni, hogy a Nőjogi Bizottság és a Foglalkoztatási Bizottság hasonló, igen közeli álláspontot foglalnak el. Egymás anyagát is foltozgatjuk egy kicsit, tehát sokan tettek be e, módosítókat, e, mint egy 170 módosító e, született, ezek közül 70-et a, a szociáldemokraták nyújtottak be, 63-at az EPP, én magam is módosítókkal módosítókat nyújtottam be e, a saját e, jelentésemhez. A GUE 24 módosítót nyújtott be. Az elnök úr is e, igen virgonc volt a módosítók elkészítésében. 15-öt az EFD nyújtott be, emellett a zöldek és az ECR is nyújtottak be módosítókat. És tájékoztatni szeretném a képviselőket, hogy én ebben, ebben a sok módosítóban azt látom, hogy mennyire érdekli önöket ez az érzékeny téma. Azt érdemes megállapítani, hogy mindannyiunkat komoly aggodalommal tölt el a nők munkahelyi helyzetének stabilizálása, függetlenül politikai nézeteinktől. Itt most még nem az opciókról és a doktrináról beszélünk. Azt látom, hogy a különböző frakciók és képviselők mindegyike egyetért abban, hogy fenntartható módon kell a nőket bevonni a munkavilágába és integrálni őket, és ez már önmagában egy olyan eszköz vagy tény, amelyet felhasználhatunk a végső véleményünk kialakításában. Emellett egyetértünk azzal, hogy stabilizálni kell a szerződéseket, fel kell venni a harcot a meg nem fizetett munkával, el kell érni a karrieregyenlőséget, illetve a fizetésbeli egyenlőséget is. Tehát van egy közös platformunk, amelyre építve úgy látom, hogy beépíthetők a módosítók, vagy kialakíthatók a kompromisszumok. Van még egy másik dolog, amit szintén fontosnak tartok, és amely eh, azt gondolom szintén a közös jövőképünk bizonyítéka. Arra gondolok, hogy eh, el kell érni, hogy a nőket autonómmá tegye a munka. Ez a politikai célkitűzés, a polgárok egy, egyenlősége azon alapszik, hogy sikerül-e a nőknek az autonomitást, eh, autonomiáját biztosítani. És úgy látom, hogy eh, a módosítók is ebbe az irányba hatnak, ennek a célnak a megvalósulását eh, szolgálják. Ez megint egy olyan dolog, amelynek mentén kialakíthatunk egy közös jövőképet a különböző frakciók között. Harmadik dolog. A megszorítások politikájával foglalkozik. Itt eh, valamilyen módon többé-kevésbé politikai, vagy eh, társadalmi, vagy gazdasági módon, bármilyen megközelítésből is, eh, el kell érnünk, hogy ne legyen, hogy, és még ezeken a területeken sincsen eltérés a frakciók között, bár lehet, hogy sokan szeretnék, úgy tűnik, hogy a megszorítások politikája tényszerűen hozzájárult ahhoz, hogy a nők spontán vagy kevésbé spontán módon a szélre szorultak. Voltak nők, akik spontán módon vonultak vissza, vagy vonultak ki a munka világából. Nem mind, persze, hogy nem mind, de olyan dolgokra is gondolok, hogy tényleg látjuk ezt a jelenséget, nyugdíjba vonulás, vagy munkaerőpiacról való kivonulás történt a nők körében. És ugye azt szokták megállapítani, hogy maga a gazdasági válság az nem a női szektorokat érintette leginkább, de a gazdasági válság következményeként bevezetett megszorítások a nőket érintették jobban, és látjuk, hogy a megszorítás politikának különösen erős hatása volt a női foglalkoztatottságra hogy dogmatikai, politikai, szociális vagy gazdasági okokból történt-e ez, de azt látjuk, hogy itt ezek a megszorítások milyen hatást, és ebben egyet is értünk, hogy milyen hatást gyakoroltak a nőkre. Negyedik dolog, ami szintén érdekes, és itt külön megköszönöm a módosítókat, ezeken a ezen a területen, azokat a módosítókat, amelyek rávilágítottak arra, hogy milyen eltérések vannak Európa egyes térségeiben a nők sorsa között, Észak-Európa és Dél-Európa között például. Látjuk, hogy kifejezetten villámcsapás szerűen érte a válság vagy a megszorítás a nőket Dél-Európában. Ez egy olyan dolog, ami engem is megérintett, és amelyet nem hagyhatunk figyelmen, figyelmen kívül. Érkeztek módosítók, és akkor most visszatérek a, az első pontra. A nők és férfiak közti egyenlőség kérdésében. Ön is, elnök úr, benyújtott egy ilyen módosítót, amely a nőknek a munkához való jogát tartalmazza. Tehát ez megint egy olyan dolog, amelyet el kell fogadtatni egész Európában a mi munkánk ehhez a, az egyenlőséghez, a munkahelyekhez való hozzáférés egyenlőségéhez, illetve a munkához való jog egyenlőségéhez kell, hogy elvezessen. Beszéltem a nők karrierjéről, és arról, hogy mi nem csak a fizetésbeli egyenlőségért harcolunk, hanem a karrier egyenlőségért is. Önök közül néhányan benyújtottak módosítókat ezzel kapcsolatban. majdnem azt mondtam, hogy kirekeztik a nőket, ez azért sok, de inkább úgy fogalmaznék, hogy nincsenek integrálva, nincsenek jelen a nők a döntéshozó eh, pozíciókban, a gazdasági és pénzügyi világban. Nagyon fontos gazdasági válság közepette, hogy amikor döntünk arról, hogy hogyan építjük újra ezeket a rendszereket, ne zárjuk ki a nőket csak azért, mert most nincsenek jelen ezekben a pozíciókban. Azt gondolom, hogy az ezzel kapcsolatosan benyújtott módosítók is elvezethetnek bennünket kompromisszumokhoz, és ezt fontosnak tartom. Emellett beszélünk a részmunkaidőről, az elbocsátások veszélyéről, a alulfizetett munkában dolgozókról. Ezek olyan területek, amelyek a válságban felerősödnek, ez itt az aggályok, és azt látjuk, hogy a válság idején sokkal kiszolgáltatottabbak az emberek, ami tulajdonképpen észszerű a maga módján, vagy érthető a maga módján. Felhívnám még a figyelmet azokra a módosítókra is, amelyek lehetővé teszik a nők számára, hogy vállalatvezetők legyenek, vagy egyéb döntéshozó pozíciókat töltsenek be. Itt azonban el kell mondanom azt is, hogy mivel nincsen megfelelő statisztikánk, ezért nem tudunk igazándiból konstruktív politikát kialakítani, mert az információ nem teszi lehetővé, hogy számszakilag nyomon kövessük ezeket a fejleményeket. a szakmai beépítéses beilleszkedése a nőknek, aminek fontosságában egyetértünk, nyilvánvalóan nehéz e, egy válság idején. Márciusban készült egy felmérés, amely arról szólt, hogy elfogadják-e az emberek, hogy elsősorban a férfiaknak kedvezzünk-e a munkahelyteremtésben válság idején, és a válaszadók 63%-a egyetértett azzal, hogy egy ilyen időszakban a férfiak munkába állításának kell előnyt adni. E, nyilván ez, ezt figyelembe kell vennünk valamilyen módon, e, és továbbra is szükséges lesz a saját munkánk eh, tudományos megalapozása, illetve eh, kutatások elvégzése ezen a területen is. Különben nem fogjuk tudni elérni a politikai célkitűzéseinket. Ennyit akartam mondani az jelentésem főbb pontjairól. Egyes frakciók eh, javasoltak néhány olyan módosítót is, amely kihúzna az én jelentésemből, de ezeket leszámítva azt gondolom, hogy sikerül majd egy olyan jelentést készítenünk, amely hozzájárul a nők és férfiak egyenlőségéhez társadalmunkban. Köszönjük szépen, most megnyitjuk a vitát. Először is Papadopoulos asszony két szót parancsoljon. Yes. Thank you. I think it's working now, isn't it? Működik-e már? Nagyszerű. Στη συγγραφέα για αυτήν την έκθεση η οποία καλύπτει... Az előadó áttekintette a gazdasági válság minden hatását a nőkre. Tény, hogy amikor olvastam a jelentés úgy éreztem, hogy különösen ki kéne különösen ki kéne elemelni a déli nőket, és nem csak azt, hogy nem csak a közszolgálatban, hanem a magánvállalatoknál dolgozó nőket is, hiszen a jelentés megemlíti, hogy a második szakaszban a nők válnak a gazdasági válság áldozataivá, bár még az Eh, kezdetében a férfiakra gyakorolt kedvezőtlen hatást. Azok a nők, akik a közszolgálatban dolgoznak, az Európa déli országaiban le, a, ők lettek a, az első áldozatok a, a magánszférában, őket rúgták ki először, részben azért, mert eh, kollektív szerződésnek léptek életbe, vagy azért, mert a munkadók nem fizették meg őket, vagy fizetésüket csökkentették, vagy megkérdezték a nőket, hogy akarnak-e kisebb munkaidőben dolgozni, vagy alacsonyabb bérét, és ennek az volt az eredménye, hogy nem maradhattak állásban, hiszen a munkaidők növelésével azt jelentette, hogy el kellett hanyagolniuk a családjukat és szakmájukat, és ez egy nagyon helyes észrevétel volt a jelentésben, hiszen nem, Európában nem mindenhol ugye az infrastruktúra. Amikor azt beszéljük, hogy megy tovább az üzlet, e, és a női e, kérdéseket vizsgáljuk, a, először azt mondják nekünk, hogy e, van egy infrastruktúra a család és a munkahelyi követelmények összehangolásra, és nem kéne nőket áldozatát tenni hiszen a költségvetések, költségvetésből erre az infrastruktúra áldozott pénz, de nem csak, hogy stigmatizálja a nőket, hanem az a választás elé állítja őket, hogy otthon maradnak, vagy a munkahelyükön nagyobb óraszámban dolgoznak, és ezért tették meg ezt a hivatkozást. Az én módosításomban arra hivatkoztam, hogy mindenki egy elveszett fi, fi, fi, ifjú, ifjú generációról beszél, nőkről, fiúkról egy, egyaránt, amikor ezt átolvastam, beláttam, hogy vannak fiatalok, akik a gyerekeimmel egyidőjek, e, akik valószínűleg második, harmadik diplomájukat szerzik meg, és nagyon nehéz az a helyzetük, hiszen nincsenek megfelelő lehetőségek a fiatalok számára, legyenek lányok vagy fiúk, e, hogy munkába álljanak, ezért az ő problémáikat is fel kell e, vállalni, ezért beszélek az elveszett generációról, ezért hivatkozom így rájuk velük kapcsolatban nagyon remélem, hogy a válság már nem tart sokáig, és helyreállunk, hogy sokkal több munkát tudjunk adni neki. Egyébként pedig nem maradnak meg az, abban az országban, ahol tanultak, hanem kénytelenek lesznek külföldre menni, e, és szívás áldozata lesz az ország. Egy harmadik dolgot is szeretnék megjegyezni, ez a hivatkozás, amelyet e, azt mondja, hogy még nincsenek megbízható statisztikai adatok. Ezt minden jelentésben elmondtuk. Nagyon jó lenne, hogyha létrejönne valami összehasonlítható statisztika arról, hogy a Dél-Európai országokban milyen hatást gyakorol a válság a nőkre, összehasonlítva ezt az északi országokkal, mert ha megbízhatók a statisztikai adatok, és megfelelő diagnózis eh, keletkezik belőlük, akkor megtalálhatjuk a probléma megoldásának kulcsát is. Végül azok a szakpolitikák, amelyet a trojka alkalmaz, azok nem eh, megfelelő megoldások eh, a déli országoknak, sem, sem Spanyolországnak, sem Portugálnak, sem ö, Görögországnak. Magunk is ö, beléptünk egy ö, szándéknyilatkozban, de ö, közép-európai országok is ezzel a problémával szembesülnek majd. Köszönöm szépen, Kosta asszony következik, önni a szó. Sí, grazie, Presidente. E volevo, mm, Köszönöm szépen, elnök úr. Gratulálni szeretnék Marin Sátyén asszonynak a kiváló jelentését, hiszen ez egy olyan kérdés, amely központi fontosságú. Ezért újra kell gondolni a prioritásokat, azt a napi rendet, amelyet még Reding biztos asszony javasolt 2015-ig, de újra kell ezt gondolni még a prioritásainkat is ezen a napirenden belül. Ezt pedig két példával szeretném alá támasztani. A 2020-as programban két célt tűztünk ki, az egyik a nő foglalkoztatási kérdése, a másik pedig a szegénység csökkentése. Hogyha egyre kevesebb nő vesz részt a munkában, akkor a szegénység általában növekszik, és láthatjuk azt, hogy a válság még ellenmondó, paradigmát látunk. Először is egyet kell értenem Papadopula asszony véleményével. Hangsúlyoztam én is a rendszerek különbségének jelentőségét Európában, például a társadalmi ütközőknek a jelenlétét, abban az esetben, hogy az emberek elvesztik a munkájukat, milyen védelmi háló fogja fel őket, és ez nem csak a nőkre vonatkozik, hanem a fiatalokra is. Ezért Eh, egyre nagyobb szükség van a harmonizációra, hogy összehangoljuk ezeket a védőhálókat az egyes országokban azért, hogy a munkanőkülőséggel felvessük a harcot, kell már, kellenek további ütközők, hiszen a nők, nőket nagyon erősen érinti a válság, és sokkal kevésbé vesznek részt eh, a sokkal kevésbé részesülnek például végkielégítésben akkor, amikor elveszik a munkájukat. Hiszen az ipar van is sokkal több vesz, férfi ezt részt. A nők olyan szakmákban vesznek, szakterületeken vesznek részt, ahol sokkal kevesebb ellátást kapnak. Nem tudom, hogy miként lehet, nem ismerem az összes módosítást, de felhasználhatnánk erre az, akár az Európai Szociális Alapot is. ezt akkor lehet jóvá hagyni, majd, hogyha mi is jóvá hagytuk a saját programunkat. A gender mainstreaminget is meg kell figye, vizsgálnunk célzott intézkedésekkel. Az én országomban az önkormányzók számára nagyon hasznos volt ez. Akkor, amikor a nők vállalkozásáról volt szó, vagy a szociális alapokról. A gender mainstreaming igen nagyon fontos, de a célzott intézkedések is nagyon fontosak. Fontos számomra az, hogy hangsúlyozzuk a bevándorló nők helyzetét is. El kell gondolnunk azon, hogy a bevándorló nők gyakran olyan jóléti juttatásokban részlesülnek, amely végig kell gondolnunk azt, hogy azok a nők, akik KKV-kban dolgoznak, és hitet kapnak, Adatokról beszélünk folyamatosan. A nőjogi intézet, egy esélyegyelőségi intézeteknek valamiféle eh, megoldást kéne felállniuk. Vannak eh, eh, statisztikákra, statisztikákra gyűjtő nemzeti intézetek, de sokkal pontosabb feltalmazást kéne adnunk az EIG-nek a kérdésben, hogy valamiféle tanulmányok készüljenek európai szakértők bevonásával és hálózatot építhessünk az európai szakérez között arról, hogy hogyan lehet ezeket az adatokat értékelni, hogyan lehet erről megfelelő minőség és mennyiségű adatokat kinyerni. Meg sokkal pontosabb mandátumot kell kérnünk ennek az szervezetnek. Köszönöm szépen. Akkor Vertman asszonyra térünk át, parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok mindennel egyetértetek, amit már hallottunk a nők eléggé gyakran takarékossági politika megszorítások áldozatává váltak, nem csak délen, Közép- és Észak-Európában is nagyon sok olyan nő van, aki a megtakarítások áldozatává vált. Egyetértek azzal, hogy a megbízható adatok hiányoznak, mindenképpen tanulmányokat kellene megrendelni ezen a téren. Figyelembe kell vennünk az adott tagállam speciális helyzetét, hiszen csak is így kaphatunk realisztikus képet. Csak is így tudjuk igazából beazonosítani az igazi problémát. Az előadó asszonynak meg csak gratulálni tudok ezért a kiváló részletes jelentésért. Köszönöm. Nevedálóval asszony kapszót. Köszönöm. Szeretném elmondani, hogy kiváló jelentést kaptunk az előadótól csak annyit szeretnék említeni, amit már előttem is szóltak. A válság alatt nagyon sokan elvesztik munkahelyüket, és egyre több nő veszti el munkahelyét. A nők általában az első sorban vannak, hogyha elbocsátásokról van szó. Ezzel a problémával foglalkozunk kell, a problémát komolyan kell vennünk, és jeleznünk kell fontosságát. Egy másik lényeges szempont az oktatás. Tudjuk, hogy az egyetemeken végzők, az 60%-a e, nő az Európai Unióban. Azonban a munkahelyek csupán 40%-át kapják nők. Tehát itt eléggé szétnyílik az olló. Ezt már sokan említették korábban is. Az Európai Unió nem engedheti meg magának, hogy potenciálja 50%-át ne használja ki, tehát a nőket támogatnunk kell a nők számára a munkahelyteremtést, hiszen úgy látszik, hogy ez nem működik. Elképzelhető, hogy fiatalok és idősek számára külön megoldás van. Problém eh, dvoch ľudí a naozaj potom už nebude dochádzať. Az idősek át tudják adni az ismereteiket a fiataloknak. Ezt pedig eh, mindenképpen ki kell használnunk és ez a szegénység női arcát is csökkenteni egy kicsit, hiszen hogyha a nők nem dolgoznak, akkor nyugdíjra sem jogosultak. Általában a nők azok, akik alacsonyabb nyugdíjat kapnak. Köszönöm szépen még egyszer a jelentést. Köszönöm szépen. Akkor saját magamnak is adtam szót, megadhatom magamnak is. Én is szeretném megköszönni az előadónak, ez nyilvánvaló, és amikor decemberben itt vitáztunk, már akkor is úgy gondoltuk, hogy nagyon jó jelentést írtál, ez pedig nagyon fontos dolgokat domborít ki, rávilágít az lényeges összefüggésekre ebben a jelentésben. 179 módosító van pontosan, és ez pedig azt mutatja, hogy nagyon nagy az érdeklődés a téma iránt. Tehát ez nem csak kritikát jelent, hanem ez nagyon nagy érdeklődést is jelent a jelentésed iránt. Tehát nagyon sokan gondolkoztunk el, nagyon sokan próbáltuk artikulálni a nézeteinket. Én úgy gondolnám, hogy négy részre lehetne osztani ezt a jelentést, és ez pedig azt is mutatja, hogy mennyire jó, hiszen még szeretnék hozzáfűzni. Az egyik eh, megvizsgálja, hogy hogyan néz ki a helyzet, mi történik, leírja a világot, teljesen korrekt, pontos módon azt látjuk, hogy hogy zajlanak a folyamatok, mi történik. Nagyon jól írod le a folyamatokat a másik részben, nagyon jó követke, következményeket vonz le, hogy hogyan hat ki a válság a nem közötti egyenlőségre. Nagyon jó ez is. Hármas, megismétled az intézkedéseket, amelyekkel kezelni lehetne a különféle területeken ezeket a problémákat. Ez egy nagyon jó dolog. És hát nem csodálkozol, hogy egy picit azért egy kicsit hiányolok valamit, a negyedik részt, az alap problémát, ami miatt ebben a helyzetben vagyunk. És uh, itt uh, takarékosság van, megszorítások vannak, és uh, ez minden országra nem húzható rá. azt látjuk, hogy megnyírbálják a közszférát, sok a privatizáció, ez egy alapvető probléma. De úgy gondolom, hogy a másik három rész az kiváló. Igazából nem tudtam volna megírni, de szerintem ezt hozzá kellene fűzni. Tehát én is baloldali vagyok, tehát nem furcsa, hogy ez a véleményem. Tehát nem kell sokkolva érezned magad. És amit hiányolok, az az, hogy a megoldás mellett még egy picit ki lehetne domborítani ezeket is. Nagyon jók az intézkedéseid, amiket javasolsz, azonban az alap problémát, a jelenlegi gazdasági politikát is be kell mutatni, hogy a bizottság arra kényszerít országokat, hogy elviselhetetlen takarékosági intézkedéseket, megszorító csomagokat vezessenek be. És szerintem erre a gazdasági részre is fókuszálni kellene egy kicsit, hiszen ez okozta a változásokat de a másik három rész teljesen problémamentes, nagyon jó kompromisszumokat lehet majd itt találni. Úgy gondolom, hogy egy kicsit több problémánk lesz a negyedik résszel, és éppen ezért szeretném még egyszer ezt kifejezésre jutni. Tehát szeretném megköszönni ezt a kiváló jelentést. Köszönöm szépen még egyszer. Ok, és most a bizottságnak adom át a szót. Davin asszonynak. Eh, bizottság, bizottság, szeretne szólni valami? Oui. Bonjour à tous, merci de me donner euh, la parole. Jó napot kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy szót kaptam. Felhívnám a figyelmet egy tanulmányra, amelyet eh, a válságnak a nőkre és férfiakra gyakorolt hatásáról adtunk ki decemberben, eh, január elején átküldtük a titkárságra. Ez a tanulmány azt mutatja, hogy eh, a foglalkoztatási, fizetésbeli, szegénységbeli el- és munkanélküliségbeli eltérések valójában csökkentek a férfiak és a nők között tehát gyakorlatilag itt egy előrelépés történt a, az egyenlőség illetve azt nem mondhatjuk, hogy az egyenlőség területén előrelépés történt, mert a, az olló bezáródásának, részleges bezáródásának az egyetlen oka az, hogy a férfiakat nehezebben érintette, keményebben érintette a válság, mint a nőket. Tehát a, a munkanélküliség és fizetések területén csökkentek a különbségek, de ez azért volt, mert a férfiaknál nagyobb volt a, a, a csökkenés. Nyilván ezt figyelembe kell majd venni az európai szemeszter során is. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Most akkor végezetül pedig átadom az előadónak a szót. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm az összes kollégának, aki megszólalt, mert azt gondolom, hogy egy ilyen téma, ilyen témához szükség van ahhoz, hogy átbeszéljük ezeket a dolgokat, ön is, önnel is, elnök úr, és így előre lépjünk. Nyilván nem szabad hagyni, hogy ez a téma elválasszon bennünket, szétválasszon bennünket, mert maga a, a célkitűzés, a, ebben egységesek vagyunk. Ugye az a kérdés az, hogy akarjuk-e hagyni, hogy a lányok és a nők egyre több diplomát szerezzenek, és aztán egyre kevesebbet dolgozzanak, mert ma ez a helyzet, egyre több a diplomás nő, diplomás lányból több van, mint diplomás fiúból, és aztán nem tudnak belépni a munkaerőpiacra, vagy ha igen, akkor rosszabb fizetésért, eh, rosszabb karrier lehetőségekkel, vagy eh, sérülékenyebb szerződésekkel. Eh, tehát ez a helyzet, amelyel szembesültünk, és ehhez a válság további, további nehézségeket tesz hozzá, és ismétlem, a kiinduló pontunk sem volt jó. A, az itt elhangzott nézetekből kirajzolódik az az akarat, amely arról szól, hogy tegyünk valamit. Nagyon sok pénzt szánunk arra, hogy képezzük a lányokat, nagyon sok állami pénzről van itt szó, családok pénzéről, vállalkozások pénzéről, és önmagában úgy látjuk, hogy ez nem elégséges. Emellett nekem mély meggyőződésem, noha statisztikát nem tudok mutatni, mély meggyőződésem, hogyha a nőket a munkaerőpiacra integrálni akarjuk, eh, illetve sikerül integrálnunk, akkor könnyebb lesz a válságból való kilábolás, mint hogyha a nőket kint kívül hagyjuk a munkaerőpiacon, mert egyetlen állam sem engedheti meg magának, hogy ezt a munkaerőt, ezt a szellemi kapacitást ne használja ki, amit a nők jelentenek. Ami pedig az önmegjegyzését illeti elnök úr, a megszorítások, megszorítások hatásáról, illetve a trojka tevékenységének hatásáról. Nos, erre válaszolva, a megszorításról szóló döntések nyilvánvalóan nagyobb hatással vannak a nők munkájára, mint a munkahelyekre úgy általában. Az ön által benyújtott eh, módosítók közül, mármint azok közül, amelyek eh, erről a témáról szólnak, itt a 17-esre, a 23-asra, az 50-esre gondolok, amely a nők autonómiájáról szól, ugyanúgy gondolkodom, mint ön ezekről a dolgokról. kérdésem az, hogy van-e válasza rá, azt megköszönném, de a kérdésem az tehát, hogy ugye a Lisszaboni stratégia keretében sokat beszéltünk a növekedésről, de a vége az lett, hogy nem sikerült meggyorsítanunk a nők integrációját a szakmai életbe, a munkavilágába, tehát én azt mondom, hogy persze most itt a megszorításokra, az államháztartás egyensúlyba hozására és az európai 2020-as célkitűzésekre tesszük a hangsúlyt. Bennem pedig felmerül a kérdés, hogy vannak-e kézzelfogható eredmények, mert nem látom igazándiból ezeket a kézzelfogható eredményeket. Felmerül a kérdés, hogy mi az, ami nincs meg ahhoz, hogy elérjük ezt az egyenlő munka ügyi integrációt, vagy foglalkoztatási integrációt. Ehm, nos, szerintem itt felmerül a, a, az is, hogy választói szinten megvalósul-e az egyenlőség, hogyha mondjuk a szenátusokban, ehm, szenátusokban, parlamentekben egyenlő lenne az aránya a, a nőknek és a férfiaknak, akkor, akkor az már előre vinne bennünket, és az, hogy ez nem így van, ez önmagában döbbenetes. Nem itt válnak el a nézeteink. Nyilván a végcélünk az az, hogy a nőknek egyenlő esélyei legyenek ahhoz, hogy munkába állhassanak, stabil legyen a munkahelyük, és karrier lehetőségük legyen. Ebben egyetértünk, és szerintem ez fontos. A múltban voltak nem túl okos döntések, valóban. Én a jelentésemmel azt szeretném elérni, hogy ne ragaszkodjunk a múlthoz, illetve eh, ne rágjuk a múltat folyamatosan, hanem tegyünk meg minden olyan újszerű lépést, amely ahhoz vezethet, hogy a nők és a férfiak egyenlősége kiteljesedjen. Ez egy olyan dolog, amely ez egy olyan irány, amelyről meg kell győznünk a tagállamainkat. tetszett az, amit neved, de Nedevalova asszony mondott a munkanélküliségről, illetve a nők munkájáról. Van egy kérdőjel bennem a munkaidő felosztásával kapcsolatban, amit ön mondott. Nem tudom, hogy férfiaknál felmerülne egyáltalán az, hogy részmunkaidőt ajánlunk nekik itt meg mégis felmerül nálunk, hogy a nő munkaidejét osszuk fel, tehát több nő között egy személy munkáját, és aztán már látszik, hogy a mi gondolkodásunkat is befolyásolja az, hogy egyszerűen eltérően állunk ezekhez a női-férfi kérdésekhez. Ami a diplomások integrációját illeti egyetértek, a nők integrációját illetően egyetértek, de az, hogy a nők megosztott munkaidőben dolgozzanak egymással, eh, ez szerintem bonyolultabb. De nyilván erről még majd beszélhetünk, ha akarja. Ahhoz, hogy közelebb kerüljenek az álláspontjaink. Costa asszony és pap Papadopulo asszony kitért a statisztikai problémákra, ugyanaz a következtetésem, mint önöknek. Nem tudunk menetrendet állítani az, á, az, az államok elé, mert nincsenek differenciált statisztikáink. Vannak bizonyos részleges elemzések, de szerintem nem alkalmazzuk eléggé e, a lehetőségeinket. Egy e, külön mandátumot kellene adni a Vilniuszi Nemi Egyenlősségi Intézetnek arra, hogy ilyen ö, e, felméréseket, statisztikákat készítsen ahhoz, hogy aztán a politikai menetrendet erre alapozhassuk. Ami az Európai Szociális Alap eh, pénzeinek felhasználását illeti, annak érdekében, hogy a nőket eh, a szakma világába beillesszük. Valóban ez eh, az egyik fő tengelye az Európai Szociális Alapnak, a másik fő tengelye a fiatalok munkába állítása. Amikor az Európai Szociális Alapról írtam a jelentést, akkor akkor lehet, hogy nem e, figyeltem eléggé, illetve az ott megállapítottakat nem vettem itt most figyelembe eléggé, tehát én magam is lehet, hogy át kell, hogy írjam egy kicsit az anyagot. Emellett a szociális fájdalomcsillapítókkal kapcsolatban hát jó lenne valami fajta kézzelfogható dolgot látni, erről nem beszélünk, és ahogy Papadopoulou asszony mondta, van egy elveszett generáció veszély is, illetve egy agyelszívás veszély is, Hát nagyjából ennyi lenne, elnök úr. Ennyi maradt meg bennem ebből a vitából. És megpróbálom ezeket integrálni a jelentésembe, és kompromisszumos módosítókat kialakítani ezek alapján. Köszönjük szépen! Most pedig befejezzük ezt a napi rendi pontot és elmondom a továbbiakat. A szakbizottság február 19-én szavaz róla, a plenáris pedig márciusban. A következő napi rendre térünk most át. A Nőjogi Bizottság írországi látogatásáról szóló jelentés, amelyben magam is részt vettem, Astrid Lullinggal, és Mindora Krivétivel, Angelika Vetmannal és Marie Cornelissennel utaztunk el. Eljött még velünk a titkárság alkalmazottja, Pető Zoltán és három politikai szaktanácsadó a szocialistáktól, a nép, néppártól és az Aldétól is. Az volt az írországi látogatás célja, hogy találkozzunk az íros, ír elnökség átétele előtt egyenlőségi kérdésekkel foglalkozó szakemberekkel, és az is volt a cél, hogy velük meg, együtt megnézhessük, hogy a nők egyenjogságának helyzete hogy áll Írországban. Számos találkozóra került sor, Először az igazságügyi miniszterrel találkoztunk, Katrin Lindel, aki holnap is eljön hozzánk, és hosszas vitát tartottunk vele, legalább három órát tartott, amiből az első másfél óra az abortusz kérdésnek szentelődött, ami nagyon aktuális Írországban. Aztán munkábidet tartottunk a parlamenti képviselőkkel, és délután még két állami fél fél félhatóság képviselővel találkoztunk, akik egyenlőségi kérdésekkel foglalkoznak, és végül az Irish Human Rights ír emberi jogi bizottság képviselővel találkoztunk. Utána találkoztunk um, a National Women's Council képviselőivel, civil szervezetekkel, bevándorlók szervezetével, egy prostitú elleni kampány vezetőinek szervezetével, aztán a Dublini erőszak áldozatainak krízis centerének vezetőjével beszélgettünk még egy úgynevezett 50-50 csoport képviselőivel, akivel azt beszéltük meg, hogy miként lehetne fokozni a nők részvételét a parlamenti munkában. Írország nemrégiben változtatta meg törvényét, és a következő választás során legalább 30%-ban kell betölteni a parlamenti képviselőhelyeket nőkkel. És akkor az azt következő választáson meg már 40%-ban kell ezeket a helyeket nőkkel betölteni. Végül találkoztunk Lucinda Johnsonnal, aki e, Írország EU minisztere, és vele a következő Írország elnökségről beszéltünk. Nagyon kellemes utas, utazás volt, aminek mindenki nagyon örült, és e, nagyon sokat tanultunk mindenki azt gondolta, hogy nagyon nyitott volt a tárgyalás azokkal, akikkel találkoztunk, mindenről beszéltünk. Amikor az abortusz került szóba, tudtuk, hogy ez egy nagyon érzékeny kérdés Írországban, mégis nagyon nyitottan tárgyaltak velünk erről, elmondták a véleményüket, mi is elmondtuk a magunkét, legalább már megértjük, hogy mi az ő hozzáállásuk. Nagyon szívesen vetem részt ezen az utazán. Önöki a szó, van-e valakinek kérdése? Hasonló? Nem? Akkor túl is, le is tudtuk ezt a napi rendi pontot, következik a hetes. Nemekhez kapcsolódó menedékkérelmek Európában nőkre vonatkozó jogszabályok, politikák és gyakorlatok összehasonlító ezermezése 9 uniós tagállamban Előadást fogunk itt meghallgatni. Elodi Szulár és Debra Zinger részéről, akik erről a tanulmányról számolnak be. Szerintem ennél sokkal többet nem is kell mondanom, át is adom nekik a szót, hadd mondják el ezt a, mi szerepel ebben a nagyon fontos tanulmányban, jöjjenek ide előre, parancsoljanak, foglaljanak helyet. So, please, you... Parancsoljanak, önöki a szó. Yeah, uh, good afternoon. Uh, Jó napot kívánok! Elodie Szolárnak hívnak, és a France Terre d'Asile európai összekötője vagyok, ez egy NGO, és uh, Tarek Singer kolléganőm pedig ő a menekültügyi tanácsadó. Ez egy brit NGO. Mivel, mielőtt elkezdjük, szeretném megköszönni a FAM szakbizottságnak, hogy meghívtak minket, hogy bemutathassuk ezt a jelentést. A nemekhez kapcsolódó menedék kéremek Európában címet viseli. Nagyon röviden szeretném válaszolni ennek az Európai Összehasonlító Tanulmánynak a háttérét, főbb eredményeit, kolléganőm, utána pedig ajánlásainkat fogalmazza meg. Mindenek előtt a jelentés egy európai projekt része volt, az Európai Menekültügyi Alap finanszírozta az úgynevezett Jennison projekt. 2010 és 2012 között folyt a projekt, megvizsgáltuk, hogy mennyire gender érzékenyek az európai menekültügyi rendszerek. Most nem csak francia, hanem spanyol, olasz és magyar menekültekkel foglalkozó NGO-k is részt vettek a projektben. Mielőtt áttérek az eredményekre, szeretnék a módszertanról is szólni. Kilenc országot vizsgáltunk meg, kiegyensúlyozott volt a viszony északi, déli, kelet és nyugati országok között, ezen kívül olyan országok között is, amelyek több és amelyek kevesebb menekültel szembesülnek. 2011 első elében végeztük. 132 kérdőívet küldtünk ki nemzeti érintett szervezeteknek, személyeknek. És rákérdeztünk a jogalapokra, a politikára, a statisztikára, a menekültügyi eljárásra, a fogadás, a nők, illetve a női menekült, menedékesek helyére, illetve hogy hol tartják őket. A fő eredményeink, ha megnézzük a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy a menedékesek egy harmada nő Európában. Azonban nagyon nagy különbségeket vettünk észre ország és ország között. Svédország és Franciaország kapta a legtöbb menedükkérelmet benyújtó hölgyet, és Magyarországra és Olaszországra mentek a legkevesebben. Az első szinten a menedék státusz oda ítélése gyakorlatában is nagy problémák vannak az országok, elnézést, nagy különbségek vannak az országok között. Tehát a menedékkérelmek pozitív elismerése, illetve elutasítása területén nagy különbségek vannak. Itt szerettem volna rámutatni egy jó gyakorlatra, ez Belgiumban volt, és itt az első fokon eljáró hatóság azt igazolta, hogy itt konkrét statisztikákat vezetnek a nemi alapú menedékkérelmekről. És itt hét fajta nemi, nemekhez kapcsolódó menedékkérelmet különböztetnek meg. Lehetővé teszi, hogy különféle statisztikákat is összeállíthassunk a menedékkérelmekről, minden egyes kérelem, minden egyes igény típusáról és megítéléséről. Ez pedig az éves jelentésekben mind megtalálható. A projekt azt is észlelte, hogy néhány országban nemekhez kapcsolódó útmutató dokumentumok vannak, tehát ezek az irányutatók megfelelnek az UNHCR iránymutatóinak. Tehát a nemekhez kapcsolódó menek kérelmek nem harmonizáltak, ám kívánatos lenne harmonizációjuk. Hatásuk azonban a gyakorlatban néha korlátozott, hiszen ezek ajánlások, nem kötelező érvényű dokumentumok. A projektünk itt a státuszt meghatározó témákra is koncentrált. Megnéztük, hogy a nemekhez kapcsolódó ügyeket hogyan ítélték meg a 951-es Genfi egyezmény és az Európai Kvalifikációs Irányelv alapján. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Genfi egyezmény értelmében menedéket kaphat bárki, menedékjogot, aki akinek alapos, megalapozott félelme van, hogy otthon üldözik vallása, nemzetisége, bizonyos szociális hovatartozása, politikai véleménye miatt. És ha ez a személy nem hajlandó abban az országban maradni, nem bíz a védelemben. Tehát ez a definíció. Megvizsgáltuk, hogy a gender-specifikus erőszak hogyan jelenthetett üldözést, hogyan játszik a nem szerepet az üldetésben, és hogy milyen nemhez kötődő üldözési formák találhatók meg, amelyek hitelesnek minősülnek. Itt néhány példát és említhetünk rossz gyakorlatot. Ami itt a nemhez kapcsolódó erőszakra vonatkozik. Franciaországban például nem vették figyelembe, hogy a családon belüli erőszak, a nemi erőszak, a nem is üldözésnek minősül, és Spanyolországban sem vették figyelembe, hogy például a nő kereskedelem üldözést jelenthet. Tehát azokat a nőket akik ilyen alapon kerestek eh, menedéket, nem részesítették pozitív elbírálásban. A kutatás ezen kívül még mutatja elnézést. A kutatás még mutatja, hogy Románia az egyetlen ország a projekt során, amely a nemet eh, menedék oknak ismeri el. Ez nagyon jó gyakorlat, ez az európai kvalifikációs irányelvben is benne van, és a Genfi egyezményben is. Tehát itt is említésre kerül a nem, mint a menedék kérelemhez jogosító eset. Ezen kívül a nemi alapú üldözést nem arányosan ítélik meg. Tehát főleg bizonyos gyengébb szociális csoportokban. És uh, itt a gender érzékeny módon ítélik meg a dolgokat, tehát ugyanúgy, mint a politikai, illetve vallási szabadság esetében. Az a tény, hogy a nemmel összefüggő menedék kérelem bizonyos szociális csoportok esetében nagyon problematikus hiszen eh, itt az európai kvalifikációs irányelv ezzel részletesen nem foglalkozik. Éppen ezért nagyon sokféle értelmezés létezik a tagállamokban. Néhány országban például úgy utalnak erre a definícióra, hogy a nem ok lehet, hogy egy bizonyos szociális csoport részét képezzen egy ember, a másik országcsoport pedig sokan szorosabban eh, értelmezi ezt. Tehát itt igazából egy védelmi lottó van a nők számára. Tehát szerencse dönti el, hogy melyik országban nyújtják be menedékkérelmüket. Nagyon fontos téma itt a menedékkérelem definíciójában az, hogy a illető személy féljen az üldözéstől, és ez a félelem pedig hiteles legyen a hatóságok előtt. A nemhez kapcsolódó menedékkérelmek esetében ez nagyon bonyolult kérdés, hiszen nagyon gyakran a nők nehézségekkel szembesülnek, hogy beszéljenek a félelmeikről. De túl intim információkról van szó, családtagok is ide tartoznak, egyszerűen félnek arról, hogy beszéljenek a félelmeikről, félnek arról, hogy beszéljenek az üldöztetésről. Tehát néha csődöt mondanak, hogy megfelelő információt adjanak át. És ez nagyon gyakran szerepet játszik a visszautasítások esetében. Tehát sok nő úgy gondolja, hogy a nemhez nemi alapú erőszak nem igaz bizonyíthat a dokumentumban. Mivel lehet bizonyítani egy nemi erőszakot, vagy egy családon belüli erőszakot? Egyszerűen az eredeti országban nincsen rendőrségi jegyzőkönyv erről, tehát nagyon nehéz egy nőnek ilyet bizonyítani. A projekt azt is mutatja, hogy általában az országok ezeket a nehézségeket nem veszik megfelelő módon figyelembe a kéremek elbírálásánál. És nem hisznek a nőknek. Na most ezt átugrom. Tehát a nők, ha félnek a nemi alapú üldözésről, akkor félelmekkel rendelkeznek, hogy erről beszéljenek. És néhányan nem is tudják, hogy ilyen alapon kérhetnek menedékjogot. Megvizsgáltuk, hogy azok az országok, amelyek bizonyos eljárási garanciákat beépítettek a menedék eljárásba, például információhoz való hozzáférés, vagy időbeli rugalmasságot, vagy különféle szükségleteket különféle interjú, beszélgetési helyzeteket. Adok jó példát, tehát Belgium ismét. Tehát Belgiumban például brosúrákat osztanak ki a női menedékkérelmesek között hét nyelven. Megfelelő információk vannak itt a jogokról, kötelességekről, információk vannak olyan dolgokról, mint például a fogamzásgátlás, egészség, terhesség, emberkereskedelem, a családon belüli erőszak. Nagyon hasznosak ezek a röplapok olyan országok polgárai számára, ahonnan női menedékesek érkeznek. De természetesen a rossz gyakorlatokat is kidomborítottuk, például, ahol gyorsított menekült eljárás van, ez megakadályozhatja nőket abban, hogy közöljék az információkat. Egy ország sem zárja ki a nemi alapú üldözést, mint menedékkérelemre jogosító jelenséget. De megnehezíthetik a nők dolgát abban, hogy megnehezíthetik az információ átadást. Most akkor esetleg a beszélgetésekre, az interjúkra térnék át. Ez a legfontosabb eleme az eljárásnak. A kérelmezők szóban közlik a tapasztalataikat. A nemi alapú kéremek esetében vannak olyan konkrét dolgok, amelyek megakadályozhatják egy nőt abban, hogy elmondja, hogy mi történt. Tehát például, hogy kivel folytatja beszélgetést, milyen a neme, milyen a neme a tolmácsnak, és hogyha a gyerekei jelen vannak a szobában. A tanulmány azt mutatja, hogy jó gyakorlatot találunk, főleg északi országokban, Nagy-Britannia, Svédország és Belgium esetében. Most a képzésről. A jó gyakorlat ellenére, amely néhány országra jellemző, általában nagyon hiányos a döntéshozók képzése nemi kérdésekben. Általában a hatóságok nem tudják a nemekhez kapcsolódó menedékkérelmeket megfelelő módon közvetíteni. A státusz determinációja után áttérünk most a női menedékesekre. Nem fogok részletekbe bocsátkozni, azonban a következményeink nagyon megdöbbentőek néha, hogy milyen tapasztalataik vannak a menedék kérelmet benyújtóknak. Az biztos, hogy különbség van egyedülálló nők, vagy pedig olyan nők között, akik eh, a társukkal, férfi társukkal érkeznek. Általában akik egyedül érkeznek, azok eh, nagyon eh, hiában vannak a segítségnek abban az országban, ahol benyújtják menedékkérelmüket. Egy konkrét dolgot szeretnék aláhúzni, ami a menedékkéremekre vonatkozik, akik emberkereskedő hálózatoktól menekülnek. A menedékjog lehet az egyik megoldás számukra. Azonban biztos szállásra van szükségük. Azt tapasztaltuk, hogy Olaszországban és Nagy-Britanniában különleges menedékes otthonokban lakhatnak, amelyeket emberkereskedelem áldozatának hoznak létre. Vannak más országok, ahol általában emberkereskedelmi áldozatokat tesznek el, helyeznek el. Belgiumban ismét jó volt a példa, képzett személyzet volt itt a fogadóközpontokban, tehát képzett volt nemi kérdésekben. Hát itt a otthonokban a helyzet, az otthonok helyzete nagyon nehéz, nagyon sebezhető, kitettek a nők. Tehát, hogyha például csak férfiak között vannak a nők, vagy hogyha terhesek gyermekekkel vannak, akkor nagyon-nagyon sebezhetőek. És még egyszer, nagyon fontos a fogadó otthonok személyzetének a képzése. Tehát ez az összehasonlító tanulmány azt mutatja, hogy még ha van is jó gyakorlat, amely néhány országra jellemző, a menedékkérelem a nők számára gyakorlatban nem igazán létezik külön ilyen formában. A női menedékesek pedig sebezhetőbbek, kitettek, mint a férfiak. Köszönöm. So, what are the implications of these? mik a, miket, mit tudunk levezetni ezekből a felismerésekből. Nagy különbség van a szakpoliták és a gyakorlatok között azokban az országokban, amiket átnézünk. Mivel nem csak következetlenségek vannak, nagyon rossz a színvonala is a befogadó központoknak. Hadd mondjak néhány példát a jó és rossz péld, példa, gyakorlatokra. Hogyha valaki Belgiumba menekül, kap egy tájékoztatót a nem, nemi kérdésekről, amely hét különböző nyelven e, megkapható. Máltán azonban e, a bírók és a kihallgatók nem, kérdez, nem tesznek fel e, erőszakkal kapcsolatos kérdéseket, bár bátorítják őket, de az eljárás egy, egyáltalán nem egyforma Európában. Franciaországban el, elhelyezik őket az otthon, a hontalanok, hajléktalanok otthonában, és hogyha valaki e, erőszakot akar valatok elkövetkezni, akkor nem fordulhatnak a rendőrökhöz. Az EU e, irányelvei ellenére Spanyolországban nem e, ismerik el üldöztetési oknak az emberkereskedelmet. A döntéshozók esetében is sok a különbség. A nemzeti útmutatók a legtöbb országban nem léteznek, és akkor is amelyek léteznek, nem igazán megfelelők. A svéd útmutatók nagyon jók, ők nem említik a, a ne, nemi érzékeny tolmácsolás jelentőségét. A jó, és bár vannak jó gyakorlatok, azokat nem követik. Az Egyesült Királyságban annak ellenére, hogy az interjúk során vigyáznak a gyerekekre, akkor, hogyha az embert behívják a kihallgatásra, hozzáteszik a levélben, hogy ott nem tudnak vigyázni a gyerekeikre. Különféle sztenderdek vannak a foglaltatottak számára. Nők ö, olyan ö, otthonokba kerülnek, amik csak nőknek, nőknek tartanak fel. Olaszországban azonban ö, ö, megtudják a nők, hogy a fogvatartást elkerülhetik, de nem, nem kapnak például egészségügyi eljárást vagy e, ellátást, vagy csak nagyon elszórtan a nemi alapú e- erőszak esetében olyan országban, ahol mi kutatást végeztünk, nem igazán e, állnak rendelkezésre útmatók. E, nagyon sok do, do, dolgozó nem tudja, mit kell tenni ezekkel a nőkkel, nem állnak rendelkezésükre a jó Elodi a kolléganőm Franci, Franciaországban felismerte ennek a kutatásnak a jelentőségét, megtudta, hogy sokkal több hasonló kezdeményezés van az Egyesült Királyságban, mint Franciaországban, ezért decemberben tanulmányutat szervezett a francia hatóságokhoz a British Council finanszírozásával, Londonban és Párizsban kereste fel ezeket a hatóságokat, összehasonlította a módszereiket. Európában ilyen gyakorlati együttműködésre lenne szükség azért, hogy az országok tanulhassanak egymástól. De azokban az országokban, ahol jó, jók a gyakorlatok, az sem általános. E, a gender alapú e, eljárást e, bátorítjuk, de nem igazán tudják mindenhol gyakorlatba ültetni. Az ajánlásaink a kutatásból fa, ö, fakadnak, 2011 szeptemberében Párizsban ültünk össze tudósokkal, jogászokkal, bírókkal, civil szervezetek képviselőivel, a menekültügyi szervezettel. Számos ötletet gyűjtöttünk össze, amely a kutatással együtt e, nagyon örülünk, hogy Jean Lambert részt vett ezen az ülésen, 2012 májusában eljövünk majd ide. Nagyon örülünk a Nőjogi Szakbizottság kezdeményezésének és annak, hogy megjelentették ezt a jelentést. Ajánljuk ezt a jelentést és annak ajánlásait az önök figyelmében Nézzük meg, hogy miket írtunk ezekben az ajánlásokban. Először is az egyes tagállamoknak eh, el kell fogadniuk a gender útmutatókat eh, a döntéshozatainknak és a bírók számára. Ezek alapuljanak az ENSZ eh, útmutatóján, és hogyha ezeket elfogadták, akkor azokat meg is kell valósítani. A következő ajánlás sorozat az európai intézményeknek szól. Önök is tudják, az Európai Tanács konvenciója nagyon egy nagyon fontos szakaszban foglalkozik a nők jogaival. Az Európai Parlament és az Európa Tanács és az Európai Bizottság eh, hozva létre közös jogszabályokat eh, a menekültügyi eljárásban, és az EU jogszabályok eh, keretében ezt valósítsák meg. Ezek a jog, hogyha ezek a jogszabályok nem veszik figyelembe a nők kéréseit, akik menedékért fordulnak, akkor az nagy visszaságokhoz er- vezethet. Az Európa Tanács jelentést adott ki a nő genderrel kapcsolatos menedékkérmekről. Mi azt javasoljuk, hogy ezt ellenőrizzék és nézzék meg, hogy miként valósultak meg ezek az ajánlások. Nem szabad levenni a napirendről a kérdést. Az európai intézményeknek azt az ajánlást fogalmaztuk meg, különösen az Asylum Support Office ajánlásai alapján, ők azt mondják, hogy nem jutunk el sehova akkor, hogyha harmonizálni akarjuk a menekültügyi rendszert, hogyha eltekintünk a felett, hogy az menekültek kér, menekült kérők egyharmada nő. Integrálni kell a gender perspektívát minden munkaprogramba, és a nemi kérdéseket be kell integrálni a képzésbe, a származási országokból információt kell gyűjteni, statisztikát kell gyűjteni a tagállamok részéről, hiszen ez már jogilag is kötelező feladat. Örülünk annak, hogy a 2013-as munka, munkaprogram már gender kérdésekkel is foglalkozik ezekben a folyamatokban, mivel Eh, az, ez a szervezet elszám, beszámol az Európai Parlamentnek, meg kell ragadni a leges lehetőséget, hogy számoljanak be eh, gender eh, feladatainkról a munkaprogramokban. De ez csak a de nem csak a nemzetközi szervezetnek, hanem a civil szervezeteknek is vannak ajánlásaink ezt egy e, e, elérhető formátumban fogalmazzuk meg, és a menedékkel foglalkozó civil szervezeteknek is úgy hálózatot kell kialakítani. Nagyon örülünk az Európai Menekültügyi Alapnak, hogy az kutatást végzett ebben a kérdésben, és ebben, ennek a keretében végezhetjük el a Jensen projektet Szeretnénk ezt folytatni és lobbizni az ajánlásainkért azért, hogy a praktikus együttműködést elősegítsük, hiszen hatalmas igazságtalanságokat találtunk. A menedékkérők nagyon gyakran embercsempészek áldozatai, ez az egyetlen lehetőségük gyakorlatilag, hogy biztonságot kapjanak, Eh, de nem kéne véletlenre bízni, hogy milyen elbánást kapnak, és a eh, kérelmüket hogyan kezelik eh, következetességgel, mert minden jönnek noka van ahhoz, hogy megvédjék az üldözéstől minden európai tagállamban. Köszönöm szépen. Szóval- Köszönöm. Szépen. Svédül fog beszélni. Members? Tehát rövid kérdések a tagjainktól. Hihetetlenül érdekes volt ez a prezentáció. És úgy érzem, hogy rengeteg mindenről lehetett itt beszámolni. És nagyon sok pont van, ahol összeköt minket ez a tanulmány és a szakbizottságunkat, tehát nagyon-nagyon jó példák voltak, nagyon sok példát hallottuk, jó példákat. Hihetetlen lehetőségek rejlenek abban, hogy eh, a jó példákkal éljünk. Hogy hogyan találhatunk megfelelő jó megoldásokat. Tehát eh, ne, ne, esetleg nem a rosszakra kell koncentrálni, hanem azokra, amelyek jók. Tehát hihetetlenül izgalmas volt, nagyon jó, konkrét ajánlásokat is kaptunk. Így ez megkönnyíti a munkánkat, hogy átvegyük ezt. Éppen ezért ennek, tehát nem a bizottság határozza majd el, de esetleg ez alapján talán írhatnánk mégis, és ezt mi döntetjük el, egy saját kezdeményezésű jelentést. Ez pedig egy kezdő pont lehetne. Hiszen eh, rengeteg anyagot gyűjtöttek össze a tanulmányban, nagyon sok hasznos anyagot, és ezeket mindenképpen eh, hasznosíthatjuk. Kosta asszony kért szót. Köszönöm szépen, és akkor Kosta asszony. Köszönöm. Yeah. Köszönöm, eh, elnök úr. Csak szeretném kifejezni elismerésemet az előadók munkája iránt. Tudom, hogy nincs sok időnk, és teljesen egyetértek az elnökkel. Ez egy olyan kérdés, amelyről saját kezdeményezési jelentést kellene írni ennek a szakbizottságnak, beleértve a menekültügyi aspektusokat is, és azt szeretnénk elérni, hogy a nemzeti gyakorlatokban, illetve a nemzeti jogszabályokban vegyék jobban figyelembe ezeket az aspektusokat. Remélem, hogy ez a tanulmány rendelkezésünkre áll, hogy részletesen áttanulmányozzuk. Vannak ugyanis érdekes pontok, amelyeket önök kiemeltek. Önök említették a legjobb gyakorlatot is, amely megfigyelhető egyes országokban. Leginkább az északi EU országokban. Egyszer egyébként Olaszországot, az én hazámat is megemlítették, eh, mint eh, olyan országot, amely eh, betartja a menekültügyi egyezményeket, illetve az emberi jogi egyezményeket. Szükség lenne, ahol önök úgy gondolják, hogy megfelelő eljárásokat sikerült létrehozni Olaszországban, illetve szemináriumokat itt akkor én most le is állnék, nem akarok többet beszélni erről a témáról, viszont el fogom olvasni a tanulmányt, és jó lenne ismerni azt is, hogy a különböző nem kormányzati szervezetek, illetve helyi hatóságok milyen gyakorlatot folytatnak. Ez olyan munka, amely nem kap elő kellő publicitást. Köszönöm még egy utolsó megjegyzés, vagy nem tudom, szeretnék valamit mondani? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A saját hangomat hallom. Szeretem megköszönni. Nagyon örülünk. Itt van a jelentés, hiszen ez az önök jelentése most. Angolul van, és uh, Elodie örül, mert neki franciául is megvan, de sajnos olaszul nincs. jó lenne, hogyha nem azt akartuk volna bemutatni, hogy egy ország mindent jól tesz, a másik meg nem, hanem minden ország tanulhat a többi országtól, minden más országtól. Úgy gondoljuk, hogy mivel jó gyakorlati példák vannak, így sokkal könnyebb ezek alapján elindulni. Nagyon nehéz néha elindulni. És a jó példák alapján elindulhatunk. Tehát meg, megnézhetjük, hogy mi történik Olaszországban, Máltán, Franciaországban, az Egyesült Királyságban és akkor könnyebb lesz, könnyebb lesz tervezni az indulást. Köszönöm. Még egyszer, nagyon szépen köszönjük, hogy itt jártak nálunk. Thank you very much. Ja, do... Um, Akkor folytatjuk a szakbizottság munkáját, és az utolsó napirendi pontra térünk át, a nyolcasra. Címe tanulmányút az Unió Mediterrán térségéért parlamenti közgyűlés elnevezésű szervezet déli államaiból származó női parlamenti képviselők számára. A 21-es csatornán van arab tolmácsolás. Tehát a 21-esen van arab. Tehát üdvözöljük a női képviselőket Tunéziából, Líbiából és Marokkóból. Tehát Isten hozta önöket és remélem sikerült megnézni már egy kicsit a parlamentet. Nagyon jó alkalommal jöttek ide a mi munkánk sorára, hiszen volt Tunéziában ősszel egy missziónk, és akkor ez egy olyan ország, amelyel kapcsolatban állunk, és egy jelentést is írtunk, saját kezdeményezésű jelentést, és jövő hónapban szavazunk erről. Tehát nagyon jó, hogy itt vannak most, és hogy itt láthatom önöket. Nagyon sok időnk nincsen, azonban mindenképpen szeretnénk, hogyha beszámolnának nekünk, de mindenek előtt Kosta asszonynak adnám át a szót, aki az észak-afrikai nők helyzetével foglalkozó jelentés előadója és utána pedig átadjuk a szót, a lehetőséget a vendégeiknek, hogy elmondják, hogy miért vannak itt, itt a Costa asszony. Grazie. Grazie, Presidente. E, Köszönöm, elnök úr. Sajna, sajnálom, hogy hátat fordítok a vendégeinknek, de Sajnos így, így rendezték be ezt a termet. Nagy, a, nagyszerű alkalom ez számunkra, és nagy is, nagyon örülök is, nem csak én magam, de minden kollégám, annak, hogy ezt az érdekes ülést ma megrendezhetők. Gustafsson elnök épp az idén mondta, hogy a FEMSZAK bizottság tagjaiként jelentést akarunk írni, a saját kezdeményezésű jelentést az észak-afrikai nők helyzetéről, különösen négy országból, amelyek, amelyekre mi tudtunk koncentrálni, Líbia, Tunézia, Marokko és Egyiptom. Ha jól értettem, Líbiából, Tunéziából és Marokkóból vannak itt parlamenti képviselők, lehet, hogy az algériai képviselők nem tudtak eljönni, legalábbis eh, én így értettem a bevezetőből így is van, és az egyiptomi parlamentnek sincsenek itt képviselői is. Meg akartuk vizsgálni a nők helyzetét, akik első kézbe vettek részt, és elsőtleges szerepet vállaltak az arab tavaszban, ezekben az országokban, bár már azt látjuk, hogy a helyzetük nagyon sok eh, eh, lehetőséget kaptak politikai folyamatokban, amelyek még alakulnak, másfelől voltak olyan helyzetek, konfliktus helyzetek, amelyek aggasztóak számunkra, és a nők helyzete és az ő szerepük eh, kulcsfontosságú lesz ezekben a helyzetekben, még akkor is, amikor ezeket a folyamatokat megítéljük. Amikor Tunéziában jártunk, mi ott azt hallottuk, amikor a helyzetet próbáltuk értékelni, önöktől próbáltuk megkérdezni, ezért lesz majd nagyon fontos, hogy önöket is meghallgassuk, hogy a demokratikus folyamat ezekben az országokban, valamint a női jogok megerősítése nagyon szorosan összefügg. Ez az első nagyon fontos megjegyzés, amiről szeretnék beszélni a jelentésemben. Különösen négy ö, ö, aspektusát akartam megvizsgálni a jelenlegi helyzetnek, mégpedig a helyzetek felismerése a négy országban, amelyeket megvizsgáltam, a nőket miként vonták be a forradalomba, az átalakulási folyamatokban ezekben az országokban, valamint a választási folyamatokban is miként vonták be ezek. Nagyon érdekes volt megnézni, hogy kezdetekben amikor szabad választások voltak, a nők részletek az egyes politikai frakciókban, politikai csoportokban, és nagyon nagy számban. Tunéziában a megválasztott képviselők 27%-a volt nő, és részt az alkotmányozási folyamatban is. Libiában is nagyon érdekes a helyzet. a nők 17%-a, közel 17%-a vett részt az alkotmányozó kongresszusban, másfelől Egyiptomban csökkent a nők képviseletének száma, hiszen nem volt olyan választójogi törvény, amely kvóták révén előnyben részesítette volna őket. Bár nagyon vibrál a civil társadalom, nagyon intenzíven dolgoznak, sok a kontraszt, sok az ellentét. Marokkóban megkezdődtek a folyamatok, és azt láttuk, hogy a ö, nők részt vettek ezeknek a szervezeteknek a munkájában. Először is meg akartuk határ, határozni, hogy mennyire vesznek részt a nők a politikai fia, folyamatokban, és önöktől szeretünk meg volna megtudni, hogy képviselőként mi a helyzet jelenleg az önök országában, különös tekintettel arra, hogy miként lehet részt venni a parlamenti munkában, de arra is kíváncsiak vagyunk, hogy mi a felsorolt kérdésekben milyen támogatást kaptak a civil társadalomtól, vagy a nőjogi szervezetektől, különféle szervezetektől, amelyek az önök munkáját támogatják. Az akár az alkotmányozásban, vagy az új jogszabályok megalkotásában azt hallottuk, hogy Tunéziában nagyon fontos kérdéseket, kérdéseket nyújtottak be az egyesüléseken. Azt kérték tőlünk, hogy az alkotmányozási folyamatban a nőjogi kérdéseket, a nő, nő, nőjogokat garantálják, legyen valamiféle egyezmény, konvenció, és a női jogokat teljes jogukban, teljes értékű jogukban vegyék figyelembe. Ez volt még egy kérdés, ez pedig a nők felhatalmazása. Melyek az erősségei, gyengéi pontjai a nők helyzetének az önök országában? Azt láttuk, hogy nagyon nagy az eltérés az egyes országok között. Sok országban a nők nagyon jelen vannak a lakosság képzett részében, de a gazdasági szerepük nagyon törékeny. Olyan országokban, mint Tunézia, ahol a nők helyzete eléggé előre haladott, és azt láttuk, hogy válság következtében visszalépés történt, és a gazdasági nehézségek miként szorítják ki ezeket a nőket a döntéshozói helyzetükből ezekben az országokban. A harmadik dolog, ami szintén nagyon fontos, a mi felelősségünk Európai Uniós tagállamokként. Önök is tudják, hogy különféle eszközeink vannak, amelyeket hatályba tettünk az új mediterrán partnerségben. Vannak bilaterális eszközök, és vannak regionális eszközök, és ezzel kapcsolatban láttunk már intézkedéseket, de lehet, hogy többre van szükség. Azt arra is számítunk, hogy lenne, lesznek további javaslatok arról, hogy a műket miként lehetne még jobban bevonni a döntéshozói folyamatba és az együttműködésbe. És a more for more, tehát a többet többért elve alapján szeretnénk részt venni a de, de, demokratikus folyamatok elősegítésében, azzal a feltétellel, hogy a nők jogait tiszteletbe tartsák, és, ez meg, és ezek megjelenjenek a bilaterális egy, egyezményekben is. Azért, hogy önök minket szövetségeseknek tekinthessenek, Érdekelne az önök véleménye is, hogy milyen prioritásaik vannak, mik a legfontosabbak az önök napirendjén, eh, amelyet Európa is képviselhet. És eh, melyek azok a kérdések, amelyekben nagyobb reményeket támasztanak, és melyekben gondolják azt, hogy elakadtak. Azt is szeretnénk meghallgatni, hogy miként lehet különféle eh, frakciók női képviselővel párbeszédet tartani. Köszönöm szépen, Koszta asszony. Nekem is vannak kérdéseim, amiket feltennék önöknek. Bár kevés az időnk, de ha lehetséges, nagyon örülnénk, hogyha minden országból legalább egy valaki válaszolna, öt percben összefoglalná a véleményét, ha ez megfelel önöknek. Nagyon kíváncsiak vagyunk az önök mondani valójára, és önök ha döntsenek hogy abban, hogy ki kezd. Átadom önöknek a szót, elmondom még egyszer, hogy nagyon örülünk, hogy eljöttek, és meg, nagyon szívesen meghallgatjuk önöket. Köszönöm. Merci pour cette invitation. Köszönjük a meghívást. Én a tunéziai parlamentnek vagyok képviselője, és arabul fogom folytatni, mert úgy látom, hogy önöknél nagy nyelvi sokszínűség van, és örülök annak is, hogy az arab is itt van. أقول أن الوضع في تونس تفضلت السيدة ب... köszönöm, köszönöm, ahogy Kosta asszony is és jól elmagyarázta, a tunéziai helyzet átmeneti helyzetnek eh, minősíthető. Minden átmeneti szakasz tartalmaz aggodalmakat, visszaéléseket, és eh, lemaradásokat is. Tehát eh, itt most nem arról van szó, hogy milyen munkát végez vagy nem végez az alkotmányozó nemzetgyűlésünk, hanem pusztán csak ez egy ténykijelentés, nincs, nincs alternatívája nálunk a konszenzusnak, az egymás megértésének, az összes politikai párt között. Önök említették, hogy a személyek jogállásáról szóló kódex kicsit talán lemaradásban van, ugyanakkor ezt semmi nem fogja fenyegetni, ezt a munkát, ellenkezőleg mindent megteszünk annak érdekében, hogy megerősítsük a nők és a férfiak közti egyenlőséget, nem csak az egyenlőségről, hanem konkrétan az esélyegyenlőségről és a döntéshozatali helyzetekben való egyenlőségről is szó van. Eh, ez egy második szakasz, második pont, eh, amely előrelépés az 59-es alkotmányjal szemben. További előrelépés az 59-es alkotmányjal szemben az az, hogy az elnökséget is betöltheti egy eh, nő. Tehát ez kifejezetten ki van mondva, korábban ez nem volt. Van tehát az Alkotmányozó Bizottságon belül olyan jogi természetű bizottság, amelynek nő az elnöke. A gyarmatosítás vége óta a nők mindig is szerepet játszottak Tunéziában. Magas az iskolázottsága a nőknek Tunéziában. Sőt, azt kell mondjam, hogy magasabb a nők iskolázottsága, mint a férfiaké. Ugyanakkor ez nyilván politikai szinten eddig nem érvényesült, nem jelent meg. Nem annyira a politikai rendszerünk miatt, hanem egyfajta mentalitás miatt, amely a társadalmunkban tetten érhető. Nem szabad megfedni az arab társadalmat ezért a lemaradásért, mert hát diktatúrák uralták az arab világot. Egy, egy, egy pártrendszerek voltak a legtöbb arab országban, és nyilván ezekben a társadalmakban a nők ugyanazokkal a nehézségekkel szembesültek, mint amivel egyébként a nyugati társadalmukban szembesülnek. Tehát a nők politikai helyzete e szerint alakult. Egyes országokban feltűntek új iszlamista pártok, én magam modern nő vagyok, aktív, de engem is egy iszlám párt listáján választottak meg. Most ez mit jelent? A nők a nők fejlődése, a nők sorsának fejlődése az ellentmond az iszlámnak? Nem, én azt állítom, hogy nem, az iszlám együtt tud létezni a nők emancipációjával. Egyébként nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy az Európai Parlament meghívott eh, bennünket, mint nemzeti képviselőket. Szerintünk ez a megtiszteltetés jele. Tudjuk, eh, hogy eh, a nők a mi országainkban nem foglalnak el igazi döntéshozatali pozíciókat, de legalábbis Tunéziában, ne felejtsük el, hogy átmeneti helyzet van. Minden olyan ország, amely átment egy forradalmon, utána átmeneti időszak következett. Tunéziában ráadásul nincs is káosz, ami gyakran megtörténik forradalmak után. Nem tudjuk, hogy eh, mit tudnak majd elérni az iszlám pártok, milyen lesz a politikai gyakorlatuk. Tunéziában az Ennada iszlám párt, amely részt vesz a kormányban, és amely eh, részt vesz az állam felépítésében, eh, mindenképpen egy esélyt érdemel, nem szabad eh, előítéletekkel fordulni feléjük, felénk. Egy lemaradás van, egy leszakadás van emberi jogi tekintetben, de én megerősíthetem önöknek, hogy ez nem fog súlyosbodni az Enada kormányzása alatt. Az Enada valóban egy iszlám párt, de egy olyan párt, amelyben a nők igenis részt vesznek. A pártunk adja az alkotmányozó gyűlés elnökét, én magam pedig nőként egy másik bizottságnak, egy parlamenti szakbizottságnak vagyok az elnöke. Azt látjuk, hogy a nők helyzete tehát javulóban van, erősödik. Hát annak ellenére is, hogy miniszteri posztokat még nem foglalhattak el. De mozgásban vannak a dolgok. Van lemaradás, leszakadottság, vannak akadályok, de azt gondolom, hogy egy jobb jövő reménye kecsegteti a tunéziai polgárokat nemüktől függetlenül. Köszönöm. Please, please go ahead. Kérem, folytassák. Bonjour, et eh, merci beaucoup de... Köszönöm. Nagyon meleg fogadtatásban volt részünk. Én eh, noha nagyon büszke vagyok az arab nyelv, anyanyelvemre és az arab eh, kultúrámra, eh, mégis franciául folytatom. A, fran, a, a, az arab tavasz minden arab országban változást hozott, mégpedig sok szinten, a reformok felgyorsultak. Marokkóról beszélek, nincs instabilitás, eh, több átláthatóságot, több társadalmi igazságosságot követelnek az emberek, és megjelent az igény a demokratikus alkotmány iránt is, amely felé történtek lépések. Ami a nők képviseletét illeti, ez 2002 óta folyamatosan nő. A az arab tavasz óta is születtek olyan jogszabályok, amelyek eh, tovább javítottak a nők helyzetén, de nálunk ez a folyamat 2002-ben kezdődött. Mm, hát 17%-os eh, eh, képviseleti rátáról beszélünk, amely nyilván nem tölthet el bennünket előigedettséggel, de mindenképpen dolgozunk az ügyön. Van egy 19-es cikk az új alkotmányterv, alkotmányban, amely kimondja a nők és férfiak egyenlőségét. Ezt nem alkalmazzák teljes mértékben, de ezt tudjuk még be annak, hogy az alkotmány nagyon új nők már elég régóta foglalnak el fontos pozíciókat Marokkóban. Egyes városi polgármesterek, miniszterek, államtitkárok, és például a legfiatalabb polgármester az szintén nő. Szintén a legfiatalabb parlamenti képviselő az egy nő, ami megint csak azt mutatja, hogy elindultak eh, demokratikus eh, folyamatok, eh, fejlemények. Természetesen ezt a folyamatot még végig kell vinni, és ezért is csináljuk. Gondolkozunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a nők képviseletét javítsuk vannak bizonyos korlátozások, eh, amelyek eh, kultúrából, a szokásokból fakadnak. Nem akarjuk egy az egyben lemásolni az európaiakat, de az európai példát is felhasználva kialakítunk egy konszenzust, amely az arab nők számára eh, elfogadható. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen. Elmondjanak a nevüket is? Miért felszólalnak? Köszönöm. Saker Saida. Saker Saida asszony vagyok. Én eh, parlamenti képviselő vagyok, és eh, egy városi régió alelnöke, Abderrahim vagyok, mondja másik hölgy. A tunéziai tunéziai parlamenti képviselő, és a Jogok és Szabadságjogok Szakbizottságának elnöke. Következő hölgy jön. Naima Mohamed Elhami. Imám Mohamed Elhami vagyok. A líbiai általános tanács tagja, és alelnöke vagyok az Emberi Jogi Tanácsnak ott, emellett az Ifjúsági és Sportbizottságnak is tagja vagyok. Szalame laikum mindenkinek, jó estét kívánok! El szeretném önöknek mondani, hogy Líbiában eltérő a helyzet, mint más észak-afrikai országokban. Évtizedeken keresztül Líbiában olyan elvek alapján éltünk, amelyet egy ember szabott meg, most több pártrendszerünk van. Szeptember 17-i forradalom óta a nők nagy szerepet játszottak az eseményekben. A férjük mellett, a gyermekeik mellett, és most is nagy szerepet játszanak a, az állam felépítésében. A nők tehát itt is aktívak, és azóta a Nemzeti Általános Tanács tagjaivá is válhatattak. Ez egy alkotmányozó testület Líbiában, amelynek feladata az alkotmány kidolgozása, E, az első kormány megalakítása és a választási bizottság létrehozatala. Női dolgozók, női képviselők is dolgoznak tehát ebben a e, nemzeti kongresszusban. Egyes e, szakbizottságok elnöki posztját is betöltik, emellett miniszteri pozícióik is vannak, a bírók között is találunk nőket. Tehát a hatalom ilyen az a hatalom igazságügyi ágazatának pozícióiban is megtalálhatók a nők. Ez már önmagában egy jó eredmény és előrelépés. A nők jelenleg 17%-át alkotják a parlamenti képviselőknek, és úgy látjuk, szétnézve a világban, hogy nem nincs okunk szégyenkezni, különös tekintettel a múltunkra, a közelmúltunkra. A parlamentünk legfiatalabb tagja nálunk is nő. Két alelnök nő, csak úgy, mint a raportőr. السيدات وصلنا إلى هذا المؤتمر عن طريق الأحل A Nemzeti Kongresszusban több párt képviseli magát. تنادت السيدات وشكل A nők egy része pártlistáról került be. حقوق المرأة De minden párt női képviselői összeálltak egy női blokkot kialakítani, amely a nők jogainak eh, és az alkotmány ide vonatkozó részeinek eh, kialakításában együtt fog működni. Tehát a líbiai nők büszkék arra, hogy eh, képviselőjük itt lehet önök között. Láttunk tehát egy fejlődést a nők képviseletében Líbiában. Köszönöm. Szóval Köszönjük szépen a beszámolót. Most pedig megnyitom a vitát, képviselőknek megadom a szót. Kívánok-e hozzászólni? Niki Közenzen, Niki Nézen. Köszönöm, eh, hölgyeim, hogy eh, eljöttek ide, és tanúságot tettek eh, országukról. Én Tunéziát ismerem a legjobban, mert egy delegációval jártam Tunéziában egy ideje, és meghallgattuk, találkoztunk ott is az alkotmányozó testület női tagjait, például az önök pártjának, Ánadának az alelnökét, asszonyom. Engem tehát érint ez a téma. Ön beszélt, említette a vallást is, és valóban a történelem folyamán tudjuk, hogy a vallásokban, a különböző vallásokban felmerültek kérdések a nők szerepe kapcsán, ez a kereszténységre is igaz, a zsidó vallásra is igaz, a nők szerepe és a vallás közti összefüggések tényleg fontosak. Én egyébként azt szoktam mondani, hogy egyik vallás sem szereti különösebben a nőket, de ez a személyes véleményem. Ami a tunéziai alkotmányt illeti, illetve alkotmányozó testületet illeti, eh, nekem tetszett az, hogy igazi vita zajlik. Ez fontos. Hol tartunk mégis most, mert nem tudom. A kérdés az, hogy a tunéziai alkotmányban bele lette írva, mint ahogy sok más eh, alkotmányban a világon, hogy eh, a vallás, és itt az iszlám vallásra gondolunk, bele van-e írva, hogy az egy hivatalos államvallása eh, a, eh, az országnak. Én egyébként egy katolikus környékről származom, Breton vagyok, ahol a katolikus vallás rendkívül erős. Tehát eh, a kérdésem az, hogy önök beleírják-e a tunéziai alkotmányba, tehát a jövőbe beleírják-e majd azt, hogy az iszlám államvallás, vagy beleírják-e azt, hogy az iszlám a jog forrása. Mert az erről szóló vita nagyon érdekes lesz, és alapvető emberi jogi szempontból, különösen a nők jogai szempontjából, hogyha őszinte akarok lenni, eh, eh, érdekelne, hogy merre tart ez a vita, és hogy az önök eszmecseréi milyen irányba haladnak. Köszönöm, Kim Nielsen asszonyt hallottuk, aki maga is részt vette ezen a tuniszi, tunéziai utazáson, eh, ahol Kosta asszony és magam is részt vettünk. Kosta asszony, szeretem valamit hozzáfűzni? Sí, eh, naturalmente... Igen. Nagyon érdekes. Itt közvetlenül a képviselő asszonyoktól hallani, hogy milyen a helyzet. Nagyon érdekes itt főleg két aspektus. Először is az az erő, az az öntudat, amivel a nők megjelennek ezekben az országokban, ez csodálatra méltó, hiszen tényleg aktívan alakítani szeretnék ezeket a folyamatokat. Az európai média is nagyobb szerepet vállalhatna ebbe, hiszen nem is nagyon tudjuk, hogy milyen lehetőségek vannak ott a nőknek, hogy jobb legyen a lehetőségük. Amit a líbiai képviselőasszony mondott, azt nagyon érdekesnek tartottam. Vannak különféle pártok, azonban a nőknek van egy női blokkjuk a Nemzeti Kongresszusban, és ez politikai pártoktól független. Valószínűleg azért is jött ez létre, hogy javítsanak az alkotmányon, hogy javítsanak a nők törvényes helyzetén. Tehát itt a társadalmon keresztül, az egész mi határokat átlépve képviselik a nők ügyét. Nagyon érdekes, hogy Tunéziában is szó volt erről, még akkor is, hogy egy picit problematikusabb volt. Esetleg a tunéziai képviselők válaszolhatnának meg nekem egy kérdést. Hogyan néz ki most az alkotmányozó közgyűlésben. Milyen a helyzete a különféle politikai pártok nőinek a képviselőinek helyzete? Tehát van ott is esetleg ilyen kísérlet, hogy párthatárokon túl létrehozzanak valamilyen közös női javaslatot akár? A nők jogairól és a női egyenjogúságról? hogy megpróbálják közösen nőként befolyásolni a jogalkotást? Tehát most itt a párt vonalakon túlmenően. Még egy második kérdésem is lenne. Mit várnak Európától? Egy picit azért konkrétabban szerettem volna hallani, hogy mit várnak tőlünk. Tehát természetesen vannak partnerségi projektek, vannak eszközök, vannak bilaterális együttműködési lehetőségek az egyes országokkal, Marokkóval, Tunéziával, de Egyiptommal is. Pillanatnyilag a saját frakciómnak is van egy delegációja Egyiptomban, hogy a folyamatot előre mozdítsa. Tehát szeretném megkérdezni, hogy milyen prioritásaik vannak, miket tartanak fontosnak, és hol látják Európa szerepét, illetve szerepvállalási lehetőségét ebben. Európa szolidaritása viszonzást szeretne. Ez pedig azt jelenti, hogy garantálják a nők egyenjogúságát a parlamentek és a kormányzatok. Köszönöm szépen! Mielőtt átadom a szót a válaszadásra. Nekem is lenne egy saját kérdésem. Az a helyzet, hogy az országaik nagyon nagy átalakuláson mentek át minden tekintetben. És a nők ugyanolyan bátran harcoltak, mint a férfiak, hogy meglegyen a szabadság és a demokrácia. És most, most már nem annyira magától értetődő, hogy ugyanakkor a részt kapnak, ugyanakkor a reprezentációt kapnak a politikai és társadalmi életben. Személyes kérdés ez. Nem tudom, hogy hogyan lehet megválaszolni, de hogy érzik magukat? Csalódottak? Tehát, hogyha az ember ott harcolt a demokráciáért, a szabadságért, ugyanúgy, mint a férfiak, és akkor utána hogy, hogy érzi magát az ember? Tehát úgy érzi, csalódott vagy, vagy úgy érzi, hogy megérte, vagy valami félre siklott? Tehát ez lenne a saját személyes kérdésem. Tehát milyen érzés? Tehát akkor most átadom a szót a vendégeinknek, és ismét ugyanolyan sorrendben, ahogy szeretnének. Lehetnek ugyanazok, lehetnek mások. Tehát köszönöm szépen, nagyon hálásak vagyunk a válaszokért. Merci, pour moi, je dois répondre parce que je suis la seule représentante de la Tunisie. Én vagyok az egyetlen tunéziai képviselő, tehát én fogok válaszolni a konkrét kérdésre. Amit ön mondott, asszonyom, az előbb, és akkor áttérek az arabra. Nos, mi azért ahhoz ragaszkodunk, hogy a régi alkotmány első cikkét megtartjuk, megtartottuk. Soha nem mondtuk azt, hogy a sária lesz a Tunéziában a jogalkotás első számú forrása. Ez a parlamenten kívüli vitát vita részét képezte csak a parlamenten belül, tehát az alkotmányozó gyűlésen belül senki nem tett olyan javaslatot, hogy a sária legyen az egy első forrása, vagy az egyetlen forrása a jogalkotásnak. Az Anada párt soha ilyen javaslatot nem tett. Abban is mindannyian egyetértünk, hogy az egyes az alkotmány első cikke, eh, amely kimondja, hogy eh, Tunézia egy eh, arab ország, az arab a hivatalos nyelv, és az iszlám pedig az uralkodó vallás. Ezt a cikket, ezt megtartjuk, ehhez nem akar senki hozzányúlni. Ami pedig a sáriát illeti, ez egy fóbia, amely, amelytől mindenki fél persze, de Tunéziában ez soha nem merült fel. hogyan kerülhetett eh, hogyan eh, lehetett ez mégis téma? Nos, annak idején azt mondták, hogy eh, mint egy fenyegetésként a választások előtt, hogyha az iszlám pártok nyernek, akkor majd a nőket háttérbe szorítják. Ez egy gyakorlatilag a választási kampány része volt. Így merültek fel ezek a problémák, ezek a kérdések. Voltak, akik féltek a vallási gyökerű pártoktól, és minden olyan pártól egyébként, amely a vallásra alapozza a filozófiáját. Tehát itt volt ez a félelem, és egyes pártok felhasználták ezt a választási kampányban. Mi egyetértünk azzal, hogy konszenzusra van szükség, ami a vallást illeti, egész egyszerűen megtartottuk azt, ami a 59-es alkotmányban szerepelt. Erről konszenzus van, erről megállapodos van, tehát a, a, az utalás a vallásra szerepel az alkotmányban. Ugyanakkor a vallási kegyhelyek, illetve imahelyek, azok semlegesek kell, hogy legyenek, ezt is kimondtuk, nem szabad, hogy politikai vagy vallási propaganda folyjon ezeken a politikai vagy választási propaganda folyjon ezeken a helyeken. A nők és férfiak egyenlőségét az alkotmány ki fogja mondani, ezt kívánják a, az összes parlamenti pártok. Senki nem akarja, hogy ez kikerüljön az alkotmány. Bár, bármilyen párthoz tartozzanak is a, az alkotmányozó parlamenti képviselők, ezt akarják, és minden párt női képviselője együttműködik egymással annak érdekében, hogy a nők jogait megvédjük. Összeállt tehát egy ilyen parlamenti eh, intergrupszerűség, mégpedig azért, mert eh, az alkotmány megtiltja, hogy valaki egyszerre két pártban legyen tagja nyilván, és ezt az elvet követjük mi is, tehát koordináljuk az erőfeszítéseinket egy, egy parlamentek fölötti csoportban. Mit várunk Európától? Nos, eh, mi partnerként tekintünk Európában, e, mi partnerként tekintünk Európára, Tunéziában, jó kapcsolatokat akarunk Európával. Ahogy egy kollega itt mondta, nyilván nem tudunk mindent lemásolni, ami Európában megfigyelhető, de tanulni akarunk és, és megfigyelni, hogy hogyan működnek a demokratikus értékek, mert a demokratikus értékek azok egyetemes értékek, és ezeket az egyetemes értékeket a tunéziai társadalom számára is garantálni akarjuk, tehát eszmecserére és tapasztalatcserére számítunk, hogy amelyből mindenki valószínűleg hasznot tud húzni. Köszönöm. Köszönöm a fogadtatást, elnök úr. Örülünk, hogy itt lehetünk ebben a teremben. Önök is látják, hogy a helyzet eltér egyik országról a másikra. Nálunk a marokkói nők nem vonultak ki az utcára, nem úgy, mint más országokban. Maga a király vezényeli le az alkotmányos változásokat, mi pedig támogatjuk ebben, eh, mert garantálni akarja a nők jogait, az egyenlőséget, a paritást, eh. Az alkotmány 19. cikke szól erről. Amikor megfogalmazódott ez a paritásra vonatkozó igény, egyes kollégák eh, Azt mondták nekünk, hogy kóta alapján 60 helyhez jutottunk, és helyi szinten további hetet. és ugyanakkor Európában bizonyos helyeken regresszió figyelhető meg. Nálunk pedig fejlődés, mert megjelentek a nők, a fiatal nők, de önöktől szeretnénk tanulni, az önök tapasztalataiból tanulni. A marokkai nők jelentős számú képviselői helyhez jutottak, de sajnos a férfi mentalitás továbbra is domináns marad, mi szeretnénk, hogyha a nők tovább masíroznának a demokrácia felé vezető úton. Naiba Barlamania Morna vagyok, marokkói képviselő, és eh, az igazságügyi bizottság eh, raportőre eh, vagyok. Szeriba Farizsi vagyok, az autenticitás és modernitás párt tagja, ellenzékben, és alelnöke vagyok az Emberi Jogi Szakbizottságnak. Ehhez annyit tennék hozzá, amit elhangzott, hogy a patriarchális társadalom, társadalom okozza a problémát, a, a kultúra. El kell fogadtatni a nőkkel, a férfiakkal, a társadalommal a nők szerepét. Sajnálatos módon a női kvóta nem működik, ezt látjuk, Egyiptomban sem működött a 2 százalék, 2 százalék az, az, az kevés, mindenhol kevés lenne, és egyébként is mindenhol alacsony a nők képviselete. A patriarchális társadalom megváltoztatása az egy mentalitás megváltoztatást igényel, ezt ezt, e, ennek a, a, az irányába kell ellépnünk. Marokkóban eredetileg négy tag volt a kvótán, aztán 30, most már 60 női képviselő a kvóta, és ezen kívül, a kvótán kívül hét nő nyert még parlamenti mandátumot. Tehát látjuk, hogy milyen változások voltak Marokkóban, Külön oda kell figyelni a családjogi törvényre, a nők korlátozottan kérhettek vállást, például akkor, hogyha a férjük nem tartja el őket, vagy nem él velük. Ezen a területen is láttunk nagy előrelépést. A munkatörvénykönyve is, illetve az állampolgársági törvény is olyan irányba változott, hogy a nők helyzete javult. Egy női miniszter van csak, aminek nyilván ellenzékiként nem örülünk, de fontos az, hogy a nők folytassák ezt a harcot. Sajnálatos további probléma az, hogy a nők alulreprezentáltak a médiában is. Még a társadalmi szerepet bejátszó játszó nőket, nőkre sem figyel oda a média eléggé. Tehát aluldimensionáltak a nők, és ezért legkicsinyítve érzik magukat. Szükség lenne tehát itt is meggyőző munkára Emellett nyilván a nők sorsának előmozdítását nők kell, hogy véghez vigyék. Nem nagyon értjük például, hogy a nők miért nem vettek részt nagyobb arányban a választásokon, titkos a választás pedig, de azért fel kell tenni a kérdést az állampolgároknak, hogy miért van ez így. Tehát léteznek különböző eszközök, de mindenképpen direkt kapcsolatra van szükség a polgárokkal, kommunikációra van szükség a polgárokkal, és meg kell tudnunk, hogy miért alakultak így a dolgok, miért nem bíznak a nők a rendszerben. a választó irodákban, választó fülkékben is, ugye 800 pozícióból a választási megfigyelő között e, egy nő volt csak. Tehát meg kell győzni a nőket, hogy lépjenek be a pártokba, vegyenek részt ebben a munkában. Miért nem tudjuk meggyőzni a társadalmat? Ebben az irányba kell tehát tovább munkálkodnunk, küzdeni és felvilágosítani. Valaki más esetleg? Salima Faraji. Salima Faraji. Oké. Okay. Bismillah. وضعت. اوكي. هناء العرفي نائب رئيس لجنة الصحة بالبرلمان الليبي وكذلك عضو في حقوق الإنسان و... أنا لورفي vagyok, az egészségügyi bizottság alelnöke, és a veteránok bizottságának tagja. Nem vagyunk csalódottak a választási eredmények miatt, örülünk az eredményeknek. Mi vagyunk az első olyan Líbiában megválasztott kongresszus tagjai, amelyet egyáltalán választásokkal hoztak létre. Ami a nők százalékos arányát illeti, vannak olyan európai parlamentek, ahol 5% a nők aránya. Nálunk Líbiában az első választások után 17%-os volt a nők aránya. Mégpedig bék, ezt a változást békés úton értük el. nagyon sok áldozatot hoztak a nők a forradalomban. Mondják, egyesek, hogy nem érték el azokat az eredményeket, amelyeket szerettek volna elérni. 50 ezer mártírja van a forradalomnak, ezek nagy része férfi volt. Mi azt szeretnénk, hogyha az új alkotmány garantálná a nők jogait. Azt szeretnénk, hogyha az elkövetkezendő években kialakulna a paritás, vagy valami a paritáshoz nagyon közeli állapot a parlamentben is. Nagyon szépen köszönöm. Mielőtt lezárjuk a vitát, szeretném megjegyezni, hogy pontosan azért harcolunk mi is itt, amiért önök harcolnak otthon. Mi az Európai Unióban, mi az mi Európában harcolunk azért, hogy a nők képviselete nagyobb legyen. És itt a parlamentben a képviselők 34%-a nő. És nagyon jó európai viszonylatban, hiszen az átlag a 27 tagállamban a 22-23 százalék. És néhány országban pedig sokkal lejjebb van a női képviselet. Mi az Európai Unióban nagyon sok feladattal szembesülünk, nagyon sok a teendő, ugyanúgy, mint bárhol máshol. És ezért jöttek ide, hogy ezt meghallgassuk, és hallottuk, hogy patriarchális struktúrában élnek. Igen, a férfiaké a hatalom, a férfiak döntenek, a férfiaknak van igazából szava, és a férfiak férfiakat választatok, a férfiak férfiakat jelölnek, és gondosulnak róla, hogy a férfiak jussanak be a vezetőhelyekre, mindenhol az egész világban. Teljesen mindegy, hogy hol vagyunk. Tehát igazából különféle módon kell azért küzdenünk, hogy ezt megváltoztassuk. Észak-Afrikában, itt nálunk, Európában. Tehát nagyon örülök annak, hogy ide jöttek. Köszönöm szépen, hogy időt szántak ránk és sok sikert kívánok, kellemes tartózkodást itt a héten, hogy is nyerjenek a munkánkba, és nyilván hazavisznek olyan tapasztalatokat, amiket hasznosítani tudnak munkájuk során. Tehát remélem, hogy valamikor találkozhatunk megint. Még egyszer köszönöm. Köszönöm. És ezzel berekeztjük ezt az ülést, és holnap kilenckor folytatjuk.